a vitát. Tovább lépünk. Következő napi rendi pontunk az egyperces felszólalások. Uh, first speaker. Az első felszólaló Sojdrova asszony paní kolegové zásadní otázkou pro evropskou unii az eu számára a legnagyobb a menekültválság de nem itt igazán változást határok eh, hogy eh, a szó van a kötelező kvótákról, elég gyorsan fogadták ezt el a tanácsban, de ez azóta sem működik. Mi önkéntesen felveszünk, befogadunk menekülteket, ha kis számban is, Németországból például, és több mint 150 iraki számára már találtunk konkrétan elhelyezést családoknál, keresztény iraki menekültekről lenne szó, így próbálunk tehát mi is segíteni. De Természetesen az ellenállás mellett azért látni kell, hogy igenis van a szolidaritásnak is fontos megnyilvánulásai Csehországban, és Európának együttesen kellene megoldani a válságot, és ebben a helyi önkormányzatoknak és az embereknek van mindenkelőtt fontos szerepe. Kaputó úr. Nos, Olaszországban, a tengerparti városokban olyan családi cégeket találunk, amelyek szállodákban befektettek be, üdülőkbe. 7000 cég, 18 ezer ember dolgozik itt nagy éves forgalommal. Ezek a családok, eh, akik a tengerparton dolgoznak, most le kell, hogy mondjanak a vállalkozásukról, és nem védik meg őket sem, még az Európai Bíróságban sem. Próbálnak a Balkenstein irányelvvel szemben életben maradni. Az Európai Bíróságnak úgy gondolom, hogy valamiféle egyensúlyt kellene találnia, hiszen ezeknek a családoknak a mozgás szabadságát ássák alá, családi cégekről van itt szó, családi vállalkozásokról van szó, megfelelő egyensúlyt kell találnunk eh, a tengerparti gazdaságban. Oké. Okay. госпожо председател. Уважаеми колеги! Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Méltatlankodom egy olyan dolog miatt, amely hónapok óta folyik Görögország és Bulgária határán. Ezt a határt görög gazdálkodók blokkolták, és a bolgár vállalkozók emiatt károsulnak. illetve más országok sofőrjeinek is ez problémát okoz, például Ausztriának. Ezért a bizottságtól azt kérem, hogy találjon gyors megoldást erre a blokádra, tegyen lépéseket. Szerintem az európai szabályoknak eleget kell tenni. Nagyon sok szerződés, a TFEU is sérül, vagy szabad mozgásszabadságról, tehát vagy mozgásszabadságról beszélünk, vagy ez nem létezik. Kérem a bizottságnak tehát, hogy lépjen. Nádos úr. Kedves kollégák, az Európai Unió és a Balkán országok közötti hálózatának jobb összekapcsolása elősegíthetné, hogy ezek a nyugat-balkáni országok közeledhessenek az Európai Unióhoz. Kollégáimmal már hónapok óta dolgozunk egy nyilatkozaton, amelynek a tárgya a TNT, a Transeurópai Úthálózat kiterjesztése lenne a nyugat-balkáni térségre. Az Európai Bizottság a közelmúltban hozott egy hasonló döntést, és így sikerül a mi céljainkat is megvalósítani. Ez a nyilatkozat, ezt a nyilatkozatot kérem önök is írják majd alá. Kriszta Gonosz képviselő. Τις μέρες αυτές γινόμαστε μάρτυρες της παραβίασης κάθε Nos, valóban az európai szolidaritás minden elvét lábbal tapossák Európában. Az osztrák kormány intézkedései nagyon súlyos következményekkel járnak. Itt tulajdonképpen nyomásgyakorlás történik. Görögországnak eh, kellene biztosítani a menekült válság kapcsán a külső határok védelmét, de senki nem mondja meg nekünk, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni. Itt Törökországot Görögországtól csak egy sáv választja el a tengeren, de már sok száz ember egyszerűen tengerbe fulladt. Ezek, ezek az emberek nem bűnözők, hanem egyszerűen egy menekülnek, vagy jobb életet akarnak. Görögország szemére vetik, hogy megsérti az EU-s szerződéseket. Ezt a hisztériát be kell fejezni, és európai megoldást kell találni a problémára. Köszönöm, Deli asszony. Chers collègues, depuis quelques mois... Tisztelt kollégák! Egy pár hónapja egy bizonyos jelenségnek vagyunk tanúi. Ez egy higiéniai védelmi eszköz, a tampon, a menstruációs időszakban használandó, azonban a tudományos tanulmányok rámutatnak arra, hogy mérgező anyagok vannak az ilyen higiéniai eszközökben, mint például a tamponban. Több millió euró, több millióan kérték az átláthatóságot, illetve a megfelelő címkézést, de az ipar erre nem reagál. Nincs megfelelő európai jogszabály, amely erre kötelezné az ágazatot az Európai Bizottság nem irányoz elő új rendeletet, és március előtt, a nők nemzetközi napja előtt nagyon fontos, hogy a bizottság figyelmét erre fölhívjuk. Egyrészt meg kell védeni a nőket, a nők jogait, másrészt viszont megfelelő szabályokat, szabályokat kell bevezetni a téma érdekében. Pardon. Pardon. Peten úr. Köszönöm. A mai vitában Tusk és Juncker urak mind a azt mondták, hogy ha a britek úgy szavaznak, hogy az Európai Unión belül maradnak, akkor eh, Cameron úr megállapodásával kapcsolatos eh, eh, megegyezésekhez új jogalkotásra lesz szükség, de elszólta magát, mert reményről beszélt az egyik eh, alapelve az Európai Uniónak a szabad mozgás joga, és ezzel kapcsolatos eh, változások eh, problémát jelentenének, hogyha a britek valóban úgy döntenek, hogy az Európai Unióban maradnak. Nos, zsákba macskát árul Cameron úr, hiszen kérdés, hogy Eh, az britek azt szeretnék, eh, hogy az Egyesült eh, Európa perifériális országa lennének, vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig független ország. Hát én arra bátorítanám őket, hogy távozzanak. Thank you. Next speak. Köszönöm a következő felszólaló, Tőkés úr. Elnök asszony, a teremtés isteni rendjébe illeszkedő házasság és család ősi közösségei tartós válságba kerültek. a koalció a családért elnevezésű romániai civil szervezetet ez a felismerés indtotta arra hogy olyan alkotmánymódostást kezdeményezzen amely kimondja a család egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létrehozott házasságon alapul nem szabad hagynunk hogy az emberi jogokra a nemek közötti egyenlőségre vagy az emberi méltóságra való hamis hivatkozás demagógiájával a társadalmi és az emberi lét alapját képező házasság és család természetes rendjét aláaknázzák. a januári római családi nap több tzezernyi tüntetőjével egyetemben álljunk ki kollegák családaink gyermekeink és egészséges európai társadalmunk védelmében. Köszönöm szépen, Corbett úr. Uh, he's not here. Uh, Madame Rozier. Gutierrez. Bonsoir. Euh, je Jó estét kívánok! Szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy mintegy hat hónapja nagy többségben megszavaztunk egy jelentést. Azt kértük, hogy jogalkotási lépést tegyen az élelmiszerek földrajzi megnevezését illetően. Ez nagy mértékben érinti az Európai Unió területeit, egyrészt a a foglalkoztatottságot is, hiszen hagyományos termékekről van szó, de ugyanígy a nemzetközi versenyben szembesülünk hasonló helyzetekkel. A KKV-kat szeretnénk támogatni, illetve a munkahelyeket akarunk teremteni. A földrajzi megnevezések, illetve címkék pontosan ezt a célt szolgálják, és a fogyasztókat is megfelelően tájékoztatnánk tehát azt 2013-ban már leszögeztük, hogy milyen előnye lenne egy ilyen jogszabálynak, most pedig azt kérem a bizottságtól, hogy kérem, hogy valóban tegyen eleget a feladatának, és a belső piac érdekeinek megfelelő jogszabályt javasoljon. Köszönöm. Demes Máker úr, következik. Kedves kollégák, aki hallgat, az ezzel egyetért, és bűnt követel, és az EU hallgat. Hallgat arról, hogy milyen bűnöket követnek el a törökök a kurdokkal szemben. Tegnap elszörnyűködtem, amikor a NATO bázison egy kérdésemre a főképviselő azt, hogy milyen választ adott. Szíriában Erdogan azokat a szíriai kurdokat támadja, akik az ISIS ellen küzdenek. Tegnap a kurdok kiszabadítottak az ISIS karmaiból egy 16 éves svéd lányt. Erdogan kurd városokat támad meg, nem tesznek különbséget, hogy most nőről, férfiról vagy gyerekről van szó, szóval az emberek halnak meg, égnek el pincékben. Annyira immorális és el elvetendő az, amit Erdogan csinál, és sem a főképviselő, sem más nem meri ezt er-, Erdogánt rendre utasítani. Ha ők nem teszik meg, nekünk kell megtenni. Szalimovics úr. Köszönöm szépen. Az EU stabilizáció migrációs megállapodása Koszovóval rendkívül jelentős, mert a koszovóiaknak világos üzenetet közvetít, mi az európai aspirációkat támogatjuk, és egy demokratikusabb, virágzó Koszovót szeretnénk. De most, amikor itt ülünk, ugye Koszovóban az európai irányultságot súlyos támadások érik, a parlamentben gránátokat dobálnak, tüntetnek a legitim módon megválasztott kormányokat, kormány ellen amely a megállapodás, az EU-val között megállapodást próbálja betartani. Az Európai Bizottságnak, az EU-nak világossá kell tenni, hogy Koszovó Szerbiához fűződő viszonyának normalizálása, a kisebbségek jogainak tiszteletbe tartása Koszovó európai integrációjának alapfeltétele. Bárki is van hatalmon Koszovóban, ezeket az elveket tiszteletbe kell tartani. Nekünk pedig világossá kell tennünk, hogy Koszovó európai integrációja sokkal fontosabb, mint a belső hatalmi harcok, és nem szabad hibás célokra, hamis célokra felhasználni ezt a folyamatot. Köszönöm. Mr. Zsuaristi. Köszönöm szépen. Horrisztó úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A baszk acélipar kérdése számtalan munkahely helyet fenyeget de mostani helyzet, alapvető emberi jogok sérülnek, mert a multinacionális cégek nem nagyon tartják tiszteletben a, sem a környezetet, sem a munkásokat. Ehhez képest Európa hibás politikái, amelyek a dömpinget lehetővé teszik, ugyancsak nem segítenek ezen a helyzeten a munkások nem eh, eh, homo, nem, nem eh, fogaskereket jelennek csupán a termelési szervezetben. sokkal igazságosabb gazdaságra lenne szükség, amely az embereket szolgálja, és nem az egyszázalékos elit érdekeit. Köszönöm. Um, next speaker, Mr. A következő felszólaló Winkler úr. Uh, Köszönöm szépen. Viselőtársaim, az anyanyelv nemzetközi napját ünnepeltük február 21-én. A romániai magyarok ünnepét beárnyékolta egy szélsőségesen nacionalista magyar és kisebbségellenes törvénytervezet hallgatólagos elfogadása a képviselőházban. ez a törvény megtiltaná a kisebbségeknek anyanyelvük használatát a közigazgatásban a tervezet magyarellenes alkotmányellenes és a teljes magyar közösség felháborodását váltotta ki mivel kitételei románia alkotmányába ütköznek és az európai unió alapértékeivel ellentétesek. az európai parlament plénumában adok hangot meggyőződésemnek hogy az rmdsz eléri hogy a tervezet a bukaresti szenátust visszautastsa egy demokratikus jogállam érdekei ellen szól az hogy egy alkotmányellenes kirekesztő szélsőségesen nacionalista törvényt elfogadjon. országunk európai uniós tagságával összeegyeztethetetlen tervezet amelynek helye a kukában van. köszönöm. Uh, következik. Köszönöm szépen. Romániában öt televíziós csatornától azt kérték, hogy a székhelyüket evakuálják öt munkanapon belül. Úgy gondolom, hogy ez a fellépés, állami fellépés figyelemre méltó, de hát azt tudjuk, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk az igazságszolgáltatás előtt. Ez az evakuálás nem volt szükségszerű, hiszen ez a televíziós csatorna bérli a, a térséget, bérli a, az épületet. Öt munkanapon belül kellett evakuálniuk az épületet, és ez egy olyan lépés, amely a médiát nagyon kellemetlen helyzetbe hozza, illetve megakadályozza a tevékenységük végzésében. Itt tulajdonképpen administratív szankciókról beszélünk. Európában sehol sehol nem tud televíziós csatorna székhelyet váltani öt munkanapon belül. Mr. Jakovcsik. Ja, Jakovcsik úr. A migrációs válság megkérdőjelezte egyre inkább megkérdőjelezi az európai egységet. A Dublini rendszer megbukott, nagy veszély fenyegeti a Schengeni rendszert. A válság kezdetén is úgy éreztük, hogy nem tudjuk igazából, hogyan kellene erre reagálni. Nincs európai megoldás, nincs európai közösség, nincs európai szolidaritás. Elfogadhatatlan az, hogy olyan országok, amelyek a balkáni útvonalon találhatók, és nem EU-s tagállamok, de természetesen európai országok sokkal többet tesznek a migrációs válság megoldásáért, mint az EU 28 tagállama, a gazdag Európai Unió. Több szolidaritásra, több közösségre van szükség, máskülönben az egész európai projekt megkérdőjeleződik. Köszönöm szépen, Anderson asszony. Committee aimed at protecting én benyújtok ezen a héten a Peti Szakbizottságba a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban egy petíciót. Itt elsősorban arra fogok koncentrálni, hogy az ENSZ fogyatékkal élők jogaira vonatkozó engedményét teljes mértékben végre kell hajtani, az akadálymentesítési európai irányelvet ugyanígy és ami a legfontosabb, a legkiszolgáltatottabb emberek, így például a hontalanok, hajléktalanok, menekültek és kérők jogait garantálni kell. Az 1960-as ír proklamáció kinyilvánította, hogy minden gyermek egyenlő. A sen fein és ezt követelte. A fogyatékkal élő embereknek szüksége van a kötelezettségvállalásunkra, a segítségünkre, és a Schenfén delegáció, valamint a Guje Engel eh, delegáció eh, ezekkel nagyon nagy mennyiségben rendelkezik. Excuse me. Uh, next speak. Következő felszóló, Polcsák úr. Jeden z nejvážnějších problémů Köszönöm szépen. Az egyik legsúlyosabb probléma, amelyel Európa szembesül, minden kétséget kizárólag a terrorizmus. És teljesen jogos, um, amikor azt mondjuk, hogy az kiváltó okokkal és nem a következményekkel kell mindenek előtt foglalkoznunk. Ez nyilvánvalóan így van. Ami az okokat uh, illeti, győződve arról, hogy Szaudarábia politikája nagyon sok tekintetben a terrorizmus egyik kiváltó oka lehet. Kicsit haboztam, hogy ezt így kimondjam, de így gondolom, hogy nem lehetünk továbbá visszafogottak. Vitán felül áll, hogy ez az állam intellektuális és pénzügyi támogatást is ad a terroristáknak. Szaudarábia, illetve az iszlám állam tevékenységét figyelve az Európai Unió nem tehet úgy, mintha minden rendben lenne. Egyszerűen Szaudarábia felé egy komoly üzenetet kell megfogalmazni, el kell érni, hogy megváltoztassa magatartását, és ne támogasson továbbá terrorista csoportokat. Szaudarábia fenyegetést, veszélyt jelent, és ennek megfelelően kell fellépnünk. Köszönöm, Szepet asszony. Exprimás de a-ți apăra opiniile este direct proporțională cu măsura... Köszönöm szépen. A sajtónak szabadságot kell biztosítani ugyanígy, mint a, az újságíróknak. Mm-hmm. Ezért azt kérem a bizottságtól, illetve önöktől, tisztelt kollégáktól, hogy maradjunk és legyünk éberek, határozottan lépjünk fel mindenféle sajtószabadság korlátozás ellen, illetve a megszólalás szabadsága ellen. Az igazságot kell kimondani, tájékoztatni kell az embereket. E, ezt végzik az újságírók, mégis Romániában az utóbbi időben egy CNN közeli Mm, média ezzel ellentétes lépéseket tett. Azt kérem, hogy ha vegyünk, vessünk gátat az ilyen jellegű intimidációnak, és hagyjuk, hogy az újságírók elvégezzék a munkájukat, meg kell védenünk a szólásszabadságot. A szerződés második cikkének értelmében szabad, felelősségteljes sajtóra van szükség. Köszönöm szépen. Next speaker, Mr. Buda. Buda úr. Doamna președinte, mulțumesc. Doamnelor și domnilor colegi, liderii Uniunii... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. A 28 tagállam felelős vezetői arra törekedtek, hogy megszülessen egy kompromisszum a Brexit-tel kapcsolatban több minden egyetértek, de ami a családi pótlékot illeti, azzal nem, hiszen hogyha a gyermekek ugye nem az Egyesült Királyságban élnek, akkor csökkentenék a családi pótlékot. A gyerekek amúgy is megszenvedik az ilyen helyzeteket, hogy el vannak szakítva a szülőktől, és a családi pótlék, a gyermekekre fizetett juttatás ezt hivatott egy kicsit kompenzálni. Sok gyereket Romániában hagynak a szüleik, és Angliában, mennek dolgozni, hozni, hozzájárulnak az angol gazdaság fejlődéséhez, hiszen sokszor mérnökök Romániában magas fokú képzést szerzett emberek mennek Angliába dolgozni, és hogy most itt a családi pótlékot csökkenteni akarják, hát akkor Anglia is, az Egyesült Királyság is fizesse meg ezeknek az embereknek, azoknak az embereknek a képzési költségeit, akiknek a szakértelméből most profitál. Stefanek képviselő. Köszönöm szépen. Az Európa acél iparában több mint 350 ezeren dolgoznak. Szlovákiában is nagy hagyománya van az acéliparnak, 6 százalékát adja az acélipar a GDP-nknek. Nagyon magas színvonalon zajlik a termelés. Azután itt van Kína. Kína masszív exporttal próbálja a más területein jelentkező problémáit megoldani. Konkrét intézkedésekre van szükség. A néppárt a Európai Bizottsághoz fordult, azt kérve, hogy konkrét intézkedéseket tegyen a, a bizottság. A helyzet azonban továbbra is nagyon feszült és kritikus. Kína magatartása miatt, és az alumínium gyártás is nagyon súlyos károkat szenved el. Az európai intézkedéseket koordinálni kell, de mindenképpen meg kell védenünk az acélipart, és nagyon gyors cselekvészre van szükség. Köszönöm, Róla úr en juin il appartiendra aux citoyens britanniques de répondre s'ils veulent ou non. Júniusban a britek eh, elmondják majd, hogy maradni akarnak az európai euróban vagy sem. Maga az a megállapodás a mozgásszabadságot eh, vonja kétségben, illetve felmerül az európai munkavállalók közötti diszkrimináció, ezért aggódom. Egy olyan kormány, intézkedései miatt, amely nem hajlandó az eurót sem elfogadni. Fontos, hogy az integráció folyamata folytatódjon, illetve előbbre lépjen, nem szabad megnyitni a spirál lefelé húzó erejének lehetőségét, fontos, hogy a kohézió megmaradjon, nem, szabad, nem szabad, hogy a nemzeti egoizmus vezérelje Európát, megosztott értékek, a szolidaritás és az emberiség dimenziója kell, hogy vezérjen bennünket. And, uh, last speaker, Madame Nidi. Az utolsó felszóló pedig Miriada asszony. Nos, az ír hét mindig érhetővé teszi számunkra, hogy nyelvünket ünnepeljük, és azt, hogy milyen hatása van ennek a nyelvnek a kultúránkra. Írország országunkat ugyanúgy kell megítélnünk, mint a nyelvünket, és üdvözlöm mindazokat, akik ide látogattak az Európai Parlamentbe, és kihasználtak azt a lehetőséget, hogy ír nyelven beszéljenek, felszólalhassanak. Szeretnénk az ír nyelv használatát kibővít, kiterjeszteni. Jelen pillanatban ö, diákok, hallgatók vannak ö, ö, körünkben, E, ide látogatnak a parlamentbe, és az írnyelvet használják. E, jól lett itt szinte soha nem használták azt. E, bízom abban, hogy ők képesek a jövő nemzedéket, akik itt az Európai Parlamentben is használni tudják majd az ír anyanyelvüket. Én és a Sinn Féin más tagjai határozottan arra vágyunk, hogy az ír nyelv mind itt Európában, mind otthon fejlődhessen nem szeretnénk, ha másodosztályú nyelvnek tekintenék az írt, eh, nem akarjuk, hogy alacsonyabb értékűnek tekintsék az angolhoz képest. Köszönöm. Ezzel véget értek az egyperces felszólalások. Bejelentést kell tennem, mielőtt lezárnám az ülést ma estére. A GUE részéről kérést kaptam.